vonatkozóan meghallgatást tartott. Hannes Svoboda, az SZD frakció elnöke egy adáson vett részt. Hadd szakítsam félbe. Ha lehet, először a szokásos administratív dolgokat intézzük el, és utána megadom még egyszer önnek a szót. Das muss ich jetzt vorlesen. Hölgyeim és uraim, számos adminisztratív ügyünk van, amin végig kell mennünk, aztán utána az ügyenthez kérdünk. Április másodikán a szociális ügyekkel kapcsolatos szakbizottság határozott, nem volt a bizottság rendeletével kapcsolatban semmiféle kifogás az Európai Parlament és a Tanács Európai segély alapra vonatkozó szövegével kapcsolatban. Az ajánlással szemben, mint mondtam, nem volt ellenvélemény. Holnap az elfogadott szövegek között nyolvá, nyilvánosságra hozzuk. Az ügyrend értelmében álmodom azt is, hogy április másodikán nyilvánosságra hozott szöveg kapcsolatban sem volt semmiféle kifogás, és ezt is elfogadottnak tesszük. Az illetékes szakbizottságok a fiára vonatkozóan a parlament által elfogadott szövegek ügyön 16-8-as pontja értelmében eh, szintén eh, elfogadottnak tekinthetők, amelyekre az arra vonatkozóan legalább eh, ne, 24 tag vagy 48 órán belül nem érkezik kifogás, mivel ez nem történt meg, ez a jegyzőkönyv is kiadásra kerül. Az alkotmányügyi kérdésekre vonatkozóan a következő magyarázatra vonatkozóan név szerinti szavazás van. 166-167-es cikk első bekezdése, 195-ös cikkre vonatkozóan név szerinti szavazást kértek, a 6B bekezdés kettős pontjára ugyanígy. A 7-es cikk 3-as és 8-as